következik. Köszönöm szépen. George Orwell is meglepődött volna azon, ahogy ez a szervezet eh, nevet kapott, és eh, hat évre 10 és fél eh, millió eurós keret a az afrikai országok javára, ahol az emberi jogokkal visszaélnek, és e, eközben technikai, illetve katonai e, eszközöket is biztosítunk. Már ennek alapján határozottan ellenzem ezt a keretet, át kellene alakítani a nevét, hogyha mindenképpen végre akarják hajtani, akkor európai e, fegyvertámogatási keretnek kellene Nézzük meg, hogy Maliban mi történt a kormány által támogatott katonai szervezeteknek köszönhetően. Írország az Unióhoz azért csatlakozott, hogy a népek együttműködjenek a semlegesség keretei között, de ez elméletileg egy béke keret lett volna, és most már nem nevezhető annak. Köszönöm szépen. Papadakis úr az utolsó a spontán felszólalások között. Köszönöm. Mert beszéltünk erről, beszéltek erről a módban. Amikor a békéről beszélünk, akkor az egyszerű emberek tudják, hogy a háború közeleg közvetlen támogatást adunk a katonaságoknak. Kétszeresen növeljük a katonai kiadást, 1,5 milliárdra beszélünk évente az egyenlőség nevében. Ez eléggé, eléggé provokatív, sőt még a nőket is felszólítják arra, hogy vegyenek részt ezekben a veszélyes műveletekben. Azután, hogy a NATO 70 éve létrejött, és hogy létrejött a KBVP, és 20 évvel azután, hogy a NATO Jugoszláviát bombázta, most már egy olyan mechanizmus hozunk létre, amelyen egy ilyenfajta beavatkozások lehetővé válnak. Látni kell, hogy ki a, az ellenség az imperialista szövetségek és kormányok. Elnök, köszönöm szépen Papadakis úrnak, ennyi volt a spontán hozzászólások. A bizottság nevében King úr kap még egyszer szót. Uh, Elnök úr, Köszönöm a képviselőknek, akik hozzászóltak a vitához. Köszönöm a javaslataikat, megjegyzéseiket. Pimenta López kollégának csak annyit hadd mondjak, hogy nem akarunk mi semmit sem eh, elrejteni. Éppen ellenkezőleg azt hiszem teljesen világos, hogy mi a célunk ezzel, egyértelműek a döntéshozatali mechanizmusok, és mindenki számára követhető lesz ez a munka. Egyébként már ezügyben folyik a munka néhány területen, amelyről beszél a jelentés. Gondolok itt például arra, hogy az ilyen kényes berendezések átadása a nemzetközi jognak és a vonatkozó uniós szabályoknak megfelelően történjenek. Ezt mi nagyon fontosnak tartjuk. Ugyanakkor az Európai Parlamentet mindenképpen folyamatosan tájékoztatni kell. Ez egy olyan vállalás, amit szívesen ejtünk meg, és éppen ezért köszönöm még egyszer mindenkinek, aki részt vett ebben a folyamatban. Köszönöm még egyszer ezt a jelentést, és remélem, hogy holnap meg is szavazzák. Vielen Dank, Herr Kommissar King. Köszönöm szépen, King úr, és a vita lezárására egy percre Vautmans asszony kap Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, kedves kollégák! Nagyon gyakran hallottam a béke és biztonság szót. Sajnálatos módon ezek olyan kifejezések, amelyeket sokan nem ismernek a világon. Ismerjük azt, hogy hol van a világon ma háború, és ezért ez a békekeret nagyon fontos. Ez egy rendkívül rugalmas eszköz, amelyel külsőleg is felléphetünk, és hatékonyan tehetjük ezt. Ezzel támogathatjuk partnereinket olyan műveleteknél, ahol közös költségek vannak. Nagyon sok olyan érvet hallottam, amelyek nem ide tartoznak. Ez az eszköz, tényleg olyan eszköz, amire szükség van Európának, és ezt kérik az állampolgárok is tőlünk, hiszen igazából gyakran egy külpolitikát folytattunk, csak ugatni tudtunk, harapni nem. Ezzel az eszközzel azonban most már tényleg sokkal nagyobb békét tudunk elérni. Én remélem, hogy mindenki emellett szavaz majd holnap. Elnök. Köszönöm szépen, Vatmasz asszony, lezárjuk a vitát. Holnap szavazunk erről. Holnap lesz a következő ülésünk 9 órától. A napi rendet már közreadtuk, és az Európai Parlament weboldalán is elérhető ez. Mindenkinek jó utat haza, és mindenkinek nyugodalmas jó éjszakát. Az ülésbe rekeztem.